la proposition du président, du président Lamberts. Lamberts elnök javaslatára, elnök helyettes, mondja Lamberts úr, tehát azt javaslom, hogy nyissuk meg a munkát. A jelentéstevő, társjelentéstevő az egyikük érkezik, a másikuk pedig kimentette magát sajnálatos módon. De majd Szilvi Gulár fog szólni. Très bien. Alors, euh, vous avez vu l'ordre du jour. Láttak tehát a rendet. Ha nincs észrevétel a rendet elfogadottnak tekintjük. Ma délután nagyon fontos ülésünk lesz, még fontosabb, mint uh, szokásosan két különböző részből áll a mai ülés. Az első részben meghallgatjuk Jeppe Kofod beszámolóját ezen jelentéstervezetről, amelyet Mihály Toyrerrel együtt dolgozott ki. Aztán eszmecsere következik az árnyék jelentéstevőkkel és más felszólalókkal. Természetesen a jelentéstevők fogják lezárni ezt a vitát levonják a politikai tanulságokat, következtetéseket ebből az eszmecseréből. Különösen a módosítókkal kapcsolatosan, amelyeket majd számításba vehet a jelentés megfogalmazásakor. És aztán fogadjuk majd a fejlesztési szakbizottság tagjait, akik a koordinátorok révén egy közös meghallgatást javasoltak a, az adó multinacionális vállalatok adó kikerülésének következményeiről a fejlődő országok vonatkozásában. Ez tehát a napirendünk, amit elfogadottnak tekintek, az elnök közleményeit illetően ezeket írásban megtalálják, ezekre nem térnék ki, hogy időt nyerjünk, csak arra szeretnék emlékeztetni, hogy ami az ütemtervet illeti a jelentés elfogadására vonatkozóan, tartjuk a lépést az ütemtervben meghatározottakkal. Május 11 óta rendelkezünk a jelentéstervezet angol változatával, és tegnap óta rendelkezünk az összes nyelvi változattal. Most május 24-én, tehát megtörténik az bemutatás és az eszmecsere, a módosítók benyújtásának határideje pedig 27-e. Szerintem ez túlságosan rövid idő, és azt javaslom, hogy tegyük későbbre a módosítók benyújtásának határidejét, mégpedig KED május 31-12 óráig tartana, tehát ez a határidő. Jó magam, és szívesen alaposan átolvasom tehát ezt a szöveget, és mindenkinek legyen ideje mérlegelni az itt elhangzottakat. Május 11 óta más munkák is elkészültek, tudomásul vettünk új dokumentumokat, amelyeket rendelkezésünkre bocsájtottak. Ma volt egy fontos koordinátor és tevői ülés a dokumentumokkal kapcsolatosan. Lesz még alkalom arra, hogy ezekről beszéljünk. Volt egy delegációs utazás jó magam vezethettem ezt múlt héten Washingtonba. Ez nagyon érdekes látogatás volt, erről is lesz még alkalmunk beszélni, és így módon fel tudtuk venni a kapcsolatot az illetékes amerikai hatóságokkal, a... Euh, les euh, élus du Congrès en charge. Az ügyminiszterrel, a parlament két kamerájában, és a két politikai párttal, az egyetemi tanárokkal, szakértőkkel, a Világbank, az Oxfam és más nem kormányzati szervezetek képviselőivel, és természetesen mindezek majd további módosítókat eredményezhetnek. Peter Simon szeretne kommentárral élni, mielőtt a jelentéstemének megadom a szót, Péter. Ich habe mir erlaubt. Ich... Nos, azért szeretnék szólni, mert én vezetem azt az ülést, ami fél órával ezelőtt ért véget, ugye a koordinátorok ülése volt a dokumentumokhoz való hozzáférés tekintetében. Egy kérés amelyet a koordinátok részéről szeretnék benyújtani. Kifejezésre jutott ugyanis, és a GUE kollégák fogják majd ezt közelebbről megfogalmazni, hogy egyes dokumentumok esetében nem tudjuk, hogy mely teremben lehet betekinteni ezen dokumentumokba, vagy esetleg olyan dokumentumokról van szó, vagy olyan személyekhez tartoznak ezek, olyan dokumentumok, amelyek már nem léteznek a GUE jelentései szerint viszont ezen dokumentumok mégis hozzáférhetőek, tehát jó lenne ezen információknak utána járni, és a bizottsághoz kellene fordulnunk azon kéréssel, hogy ezen dokumentumokat jutassák el hozzánk. Mindennek megvan a maga rendje, és így módon valamennyi létező dokumentumot valóban meg tudnánk vizsgálni és figyelembe tudnánk venni. A második pont, az ülést követően azt láthattuk, hogy június 15-ig van hozzáférés ezen dokumentumokhoz. Ez abból az időből származik, amikor egy korábbi mandátumunk volt. Jó lenne, hogyha a dokumentumokhoz a szakbizottság tevékenységének lezárultáig hozzáférhetnénk, és ez július vége kellene, hogy legyen. Très bien. Donc je... Remek. Feljegyzem tehát ezt, és megteszem, ami szükséges az ülést követően, hogy a bizottságtól hivatalosan és írásban is kérjem ezen új dokumentum kategóriát. Köszönöm az ön munkáját. Jeppe a jelentés bemutatását, illetően megadom önnek a szót. Thank you so much, Chairman. And... Köszönöm szépen, elnök úr. És minden kollégámnak is szeretnék köszönetet mondani, aki jelen van ezen a prezentáción. Azoknak is, akik írásban a véleményüket beküldték a jelentéssel kapcsolatban. A társ jelentéstevő Márke Tajer nincsen itt sajnos ma, úgyhogy én fogom bemutatni egyedül a jelentést, de az ő részéről az ALDE beli kolléga majd szeretne elmondani valamit. Még mielőtt a részletekbe bocsátkoznék, mind a ketten nyílt és befogadó folyamatot szeretnénk, ugyanúgy, mint a taxa egy esetében. Ez egy nagyon tömör szöveg, és van valami, amit felvetettünk többször is. Ez alkalommal nagyon fontos, hogy ebben a munka ütemtervben, hogy rugalmasságot és kompromisszumot, készséget mutassunk, és a prezentációm után kíváncsian várom a javaslataikat, és a frakciók álláspontját le fogom jegyezni, együttműködve önökkel a következő hetekben, hogy erős és átfogó jelentést készítsen a bizottság. Egyértelmű üzenetet közvetít ez a jelentés az állampolgárok felé az agresszív adótervezés, adóelkerülés tevékenysége nem fogadható el. Ez olyas valami, amit hangsúlyoznunk kell. A taxa 1 és 2-es bizottságokban a munkánk már kezd gyümölcsöt hozni, és még több előrelépést szeretnénk. Ebben a jelentésben ki kell emelni, hogy a taxa egy jelentésre alapozzuk a megállapításainkat, minden elemzés, minden ajánlás és megállapítás a TAXE 1-es bizottság munkáján alapul. Ennek a munkának a tovább dolgozása ez. Ezt összefüggésében kell tehát látni. Ez nagyon fontos. Senki ne kövesse el azt a hibát, hogy csak azért, mert egy ajánlás nem szerepel újra ebben a jelentésben, azért nem fontos, de fontos. Csak az ismétléseket akartuk eh, kigyomlálni a jelentésről magáról. Különböző részekből áll ez a jelentés. Először a tényfeltáró rész, amely a tényeket mutatja be, amelyeket a meghallgatások, delegációs látogatások során gyűjtöttünk, illetve a TAX egy óteltett fejlemények. Ezek olyan témák, amelyeket mindjárt említek, például a különböző adóügyi joghatóságok szerepe, pénzügyi intézmények szerepe az agresszív adótervezésben, amelyet a multinacionális cégek végeznek, aztán az szab, a szabványok, az kutatásfejlesztés fejezetei, illetve a következtetések, a következmények a fejlődő országokra, illetve a Taxi bizot, kettő bizottságnak a következtetései. Másodszor a jelentés egy további részt is tartalmaz, amely a bizottság válaszát foglalja össze, illetve az intézkedéseket, amelyeket az egy jelentés nyomán tett. Az utókövetés után az ajánlásokat bemutattuk, és under which several recommendations are made. This is Hét ajánlás született, ez a legfontosabb része az a jelentésnek. Tettünk arra is erőfeszítést, hogy az árnyék előadók írásbeli hozzájárulásait is beépítsük a jelentésbe. Szeretném hangsúlyozni ezeknek a fontosságát. Például konkrét szankciók és fekete lista bizonyos joghatóságokban, illetve a forrásadó. Kiderült sokak számára, hogy a bizottságot és a tagállamokat ösztönöznünk kell az adügyi igazságszolgáltatás területén. A jelentés azzal is foglalkozik, hogy foglalkozni kell az adóparadicsomokkal. Sürgetjük, hogy közös európai fekete lista jön létre 2016 végéig a harcadó paradicsomokról, és legyenek olyan opciók, hogy felfüggesztjük a szabadkereskedelmi megállapodásokat, illetve az EU forrásokhoz való hozzáférést. Szankciókra van szükség a cégek, bankok, adótanácsadók számára, akikről bebizonyosodik, hogy az adótervezést támogatták. Ajánljuk, hogy legyen egy forrásadó az EU re nézve, biztosítandó az, hogy az EU-ból ne kerülhessen ki profitadóztatás nélkül, adóügyi arra van szükség, hogy hatékony végrehajtásra kerüljön sor az új szabályok esetében, hogy az új kiskapukat el lehessen kerülni, ami a tagállamok közötti koordinálatlanság miatt adódhatna. Aztán ott van a második rész, az a szabványügyi és kutatásfejlesztési dobozok, illetve a szabadalom dobozok. Sure that no exemptions are granted. On banks... A bankokkal kapcsolatosan, az adó tanácsadókkal és közvetítőkkel kapcsolatosan, ahogyan a panama iratok is bemutatták, a pénzügyi intézményekkel is foglalkoznunk kell, ez egyértelmű. Európai szintű etikai kódexre van szükség a tanácsadók számára, ez a javaslat, illetve arányos pénzügyi felelősségvállalás az adók a bankok számára, amelyek segítséget nyújtanak az ismert adóparadicsomoknak. A szerencsére vannak közül, közérdekű bejelentők, ezt mutatja a Panama iratok ügye is, és más ügyek is, a Wikileaks például. Biztosítani kell a közérdekű bejelentők megfelelő védelmét, a tagállamoknak a jelenlegi jogszabályokat felül kell vizsgálniuk, amely, és védelmezni kell a bejelentőket és újságírókat. Luxemburgnak világos jelzést kell küldeni, például a LuxLeaks-el kapcsolatosan. Az üzleti titkok védelme azt is jelenti, hogyha közérdekben jelentenek be újságírók vagy bejelentők valamit, akkor ők védelmet élvezzenek. Ami az e, a erkölcsi szabályzatot illeti, az erkölcsi kódex csoport már létrejött, Nagyobb átláthatóságra van szükség, ezt mindig hangsúlyozni kell, erről persze még biztos sokat fogunk beszélni. Azután az európai szemeszter esetében nagyon fontos, hogy kihasználjuk ezt az eszközt a tagállamok számára, hogy hatékonyabb legyen az adóbeszedés, és elkerüljük a kártékony adó szabályokat, illetve az adóelkerülést és a határokon átnyúló adócsalásokat. Van egy egész rész a külső dimenzióval kapcsolatosan. Az OECD-t arra sürgetjük, hogy ambiciózus jó gyakorlatot kezdjen meg. Az OECD konferencián a BEPS 2 is szó volt már, ahol első sorban minimál szabályokat állapítanánk meg. Minden pontban szükség lesz erre sürgetve a parlamenti monitoring csoport létrejött ez az OECD-n belül, hogy a BEPS-nek a munkáját kövessék, illetve a bizottságot arra sürgetjük, hogy minden kereskedelmi és partnerségi megállapodásban az új adóügyi igazgatásra tegyen kitételt, záradékot, BEPS intézkedésekre és globális automatikus információcserére. a tényleges tulajdonosok uniós nyilvántartására is szükség van. Ask for something it might not be feasible in the short run, but lehet, hogy ez rövid távon nem kivitelezhető, de ezért nagyon fontos. Globális vagyon nyilvántartásra van szükség, a cégek és trözt alapok nyilvántartásával. Konkrét javaslatokra is szeretnék rámutatni. A jelentés tárgyával is szeretnék majd foglalkozni. A, ez az első szakbizottsági vita, aztán jön majd egy hosszú eljárás az árnyék jelentéstevőkkel és a bizottsággal, hogy véglegesítsük a jelentést. Remélem, hogy ez majd sikeres lesz, és hatékonyan meg tudjuk ezt tenni, hogy ütős legyen a jelentés, mert számomra és az EP számára nagyon fontos ez a téma, konkrét intézkedésekre van szükség. Köszönöm szépen a figyelmet! Merci beaucoup, monsieur le... Köszönöm, jelentéstevő úr, és gratulálok a figyelemre méltó munkájához, amelyet Mihály Toyrerrel együtt végzett, hogy kidolgozza ezt a dokumentumot, amely remek munka alapul szolgál majd a végső dokumentumunk kialakításához. Mihály Toyrer nincs jelen, de Szilvi Gulár fog helyette felszólalni. Köszönöm, elnök úr! Nos, át fogom majd adni a úr szemmel az ön kedves szavait. Angolul fogok helyette szólni. Sajnos nem tudott eljönni. Mihály Toirer, de szeretne köszönetet mondani a társjelentéstevőknek, illetve a kollégáknak. Mihály felhívja a figyelmet arra, hogy az első taxe bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a 28 különböző adó rendszer kiskapukat rejteget, és ezeket kihasználják, ezzel torzítva a belső piaci versenyhelyzetet. A taxa egy kötelező érvényű jogalkotási keretet kért az EU-n belül automatikus információcserével és közös KKT-ával. Ebben a témában elnyék jelentéstevő voltam, tehát ezt határozottan támogatom. Azonban jó pár olyan kérdés volt, amely jó pár olyan kérdés, amely kapcsán nem zárult le a munkánk, például az adóelkerülés külső dimenziója, a bankok szerepe, a pénzügyi közvetítők, illetve nem együttműködő joghatóságok kérdése. Nos, ezek azok a témák, amelyekre Mihály összpontosítani kíván a taxe 2 keretében egy Európai Uniós adórendszert szeretne felállítani, elkerülve a kettős adóztatást, illetve a szabadalmi adókedvezményekre is fölhívta a figyelmet, valamint a szellemi tulajdonjogra. Aztán ott van a Code of Conduct csoport, végül ehhez megkaptuk a hozzáférést, de sajnos jó pár dokumentum úgy tűnik elveszett, ezért a bizottság nem tudott mindent a rendelkezésünkre bocsátani. Zárásképpen azt mondhatom, hogy a jelentés tervezet a taxa egy munkacsoport, illetve bizottság munkájára épül, figyelembe véve a panamai dokumentumokat, illetve a LuxLeaks eseményeit, és ezért felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adóelkerülés témában határozott lépésekre van szükség. Elnök, köszönöm szépen, Szilvi. Non, la parole, shadow rapport. Megadom a szót az árnyék jelentéstevőknek nagyjából 5 percre. Először is tanult a Hübner a néppárt részéről. Köszönöm, Alan. Azzal kezdeném, hogy természetesen nagyon sok kihívás van előttünk, és a jelentés nem volt könnyű. Van még egy további kihívás, ez abból adódik, hogy valószínűleg túlságosan korai az első jelentés ajánlásait értékel, hiszen még nem telt el kellő idő. A második gondolat pedig, hogy nagyon sok dologra vissza kell térnünk itt a jelentés kapcsán, Azért, mert új dokumentumokhoz, új információhoz hozzáférést nyertünk időközben, és ez nagymértékben meghatározza a jelentés struktúráját. Köszönöm a jelentéstevők munkáját, köszönöm azt, hogy megnyitották annak lehetőségét, hogy megjegyzésekkel, hozzászólásokkal gazdagíthatjuk a jelentést, még mielőtt az, az megírásra kerül. Nagyon köszönöm tehát hogy figyelembe veszik a korai eszmecsere eredményeit. Ezen kívül hangsúlyoznám azon reményemet is, hogy a közös munka során, a módosítások során remélhetőleg a jelentés nem veszíti el a legfontosabb értékét, ez pedig az, hogy megfelelő egyensúlyt alakít ki különböző kérdések között, és megfelelő hangvételben tárgyalja ezeket. Ezt fontosnak tartom tehát észszerűen jár el, és ez nagy erénye. Hadd mondjam el, hogy nagyon örülök annak, hogy ismét visszatértünk a bejelentők kérdéséhez, hiszen ezzel foglalkoztunk az első jelentés keretében. A múlt heti usa látogatást követően azt hiszem, leszögezhetjük, hogy nagyon sok olyan terület van, ahol a bejelentők kérdése komplikálódik és nehezebb. Gondolok itt például a költségekre. Fontos tehát, és Szilvi is említette ezt, hogy visszatérjünk a forrásadó kérdéséhez. Ezen kívül az EU és USA együttműködésre nagy hangsúlyt teszünk, erről is beszéltünk a látogatás során, illetve beszéltünk arról is, hogy a TTIP-et és más eszközöket felhasználunk a megfelelő adóügyi kormányzás érdekében. Ami pedig a minimális hatékony adó mértékét illeti, Ugye beszéltünk egy ezzel kapcsolatos klauzuláról, valószínűleg a módosítók révén visszatérünk ehhez a kérdéshez. Elméletileg továbbra is ellenzem ezt az intézményt. Or also problems related um, to the uh, calculation of the minimum. És uh, a minimális uh, adó rátának a kalkulációjára is oda kell figyelni. Valamint az ezzel kapcsolatos profitra. Szerintem erre a kérdésre vissza kell majd térni a jelentésben. Valamint nagy vonalúban kell eljárnunk, amik az a, a rendszer egyszerűségét illetve hatékonyságának tekintetében. Szerintem a két jelenvonás nagyon erős kapcsolatban áll egymással, és nagy lehetőség rejlik ezekben a gazdasági torzítás csökkentésére vonatkozóan. átláthatóság, illetve a megfelelési költségek csökkentése szintén olyan kérdések, amelyekre továbbra is oda kell figyelnünk és szerintem el kell mélyíteni a jelentésben. Ami a nem együttműködő jogalkotá, ö, jogrendszereket illeti, ezzel kapcsolatban módosítót fogunk benyújtani, legalábbis meg kell próbálni valamilyen konstruktív párbeszédet folytatni, még mielőtt ezeket listáznánk, hiszen véleményem szerint, hogyha jól vezetjük az ilyen jellegű párbeszédet, jól irányítjuk, akkor óriási potenciált hordoz magában, és sokkal hatékonyabb lehet, mint az egyszerű listázás. Ami pedig a kedvezményezettekkel kapcsolatos információt illeti, szerintem nagyon fontos, hogy ezt a kérdést is bevegyük a jelentésbe. Egy globális eszközregiszter kérdése is fölmerült, én ezt támogatom hosszú távon. Rövid távon pedig az információ cserére hangs, tenném a hangsúlyt. Ezt is véglegesíteni kell, ezt a gondolatot a jelentésben. Tehát ez azt jelenti, hogy vannak még olyan kérdések, amelyeket tisztázni kell, vagy el kell mélyíteni. Összességében azonban azt gondoljuk, hogy nagyon jó alapot képez ez a dokumentum. Euh, Köszönöm, Danutta, nagyon világos volt mindez. Most Bent Lukinnak adok szót, aki nem akart az alelnöki székbe beülni. Köszönöm, elnök úr, németül fogok szólni. Most ideültem az ülésterembe, mert elnyékjelentéstevőként szeretnék felszólalni, nem pedig elnök helyettesi minőségemben. Először is csatlakozni szeretnék a két jelentéstevő az intézet köszönő szavakhoz csatlakozni tudok ahhoz, amit Danuta Hübner általánosságban mondott erről a jelentésről. Jó, a differenciált, árnyalt jelentés ez. Nagy részben támogatom. Ezt említve azonban szeretnék nem kritikus észrevétellel élni, illetve javítani a jelentést egyes pontokon. Először is a fekete listára térnék ki, az adóparadicsomok fekete listájára. Nos, itt mindenféleképpen el kell gondolkodnunk azon, hogy hogyan állítsuk össze ezt a listát. A bizottság javaslata szerint mindenkinek más és más érdeke van ezt illetően. Egyesek szerint Törökország adó paradicsom, és nem tudom elképzelni, hogy a bizottság jelenlegi helyzetben Törökországot az adóparadicsomok fekete listájára helyezni, hiszen itt más érdekek is közrejátszanak. Éppen ezért nagyon pontosan el kell gondolkodnunk azon, hogy hogyan kellene összeállítani ezt a fekete listát, és egyfajta független összeállításra, független intézményre, tudományos intézményre gondolok, amelyet megbízhatnánk ezzel a feladattal. Ami hiányzik nekem ebből a jelentésből, a kritikus méltatása azon államok szerepének, illetve, adó, illetve az adóhatóságok szerepének. Nagyon sokszor felemlegetik itt az átláthatóság hiányát a vállalatok részéről, de meg kell említenünk, hogy például a társasági adó rendszerek is jelentős átláthatósági hiányosságokat mutatnak fel, és az adókivetés gyakorlata nem elég átlátható. Ami az államok kötelezettségét illeti, hogy figyelembe vegyék az illegális állami, állami támogatások tilalmát. Nos, itt az adóhatóságok az adók esetében saját mérlegelősük szerint hoznak döntéseket, akár a szabadalmi adókedvezmények, akár más adó, feltételes adó megállapítások esetében, és itt az állami támogatások szempontját is figyelembe kellene venni. Szerintem ezt a jelentésnek jobban ki kellene domborítania. Ami szintén negatív megjegyzésem, egyfajta naív értelmezés a bankok szerepét illetően vagy akár egy téves értelmezése a bankok szerepének, mely szerint a bankoknak kellett volna gondoskodni erről, vagy együttműködőknek kellett volna lenniük, hogy az adó alap ne erodálódjék. Ez nem a bankok feladata, ez az adóhatóságok feladata lenne, hogy az adóalapot megőrizzék, illetve ennek megőrzésére súlyt helyezzenek, ezzel kapcsolatban együttműködőek legyenek. Nem lehetséges az, hogy a bankokra toljuk a felelősséget, hogy ne adjanak pénzügyi segítséget vagy hitelt azon vállalatoknak, amelyek adóparadicsomokban működnek. A bankok feladata likviditás, biztosítása vagy hitelek nyújtása, és a bankok ezen feladatát, szerepét el kell fogadnunk, és nem szabad ezt a jelentésben tévesen megfogalmaznunk. A szabadkereskedelem korlátozását illetően szintén kritikus észrevételem lenne. Ez egyfajta szankcióként jelenik meg a jelentésben, káros adózási magatartást tanúsító államokkal szemben. Nos, a szabadkereskedelem olyas valami, amiből magánszereplők profitálnak, és a fogyasztókat vagy a magánvállalatokat alig ha vonhatjuk felelősségre egy adott állam téves vagy hibás magatartása okán. Ezt a bekezdést törölném a jelentésből, tehát a szabadkereskedelmi egyezményekre vonatkozóan, amelyeket esetlegesen fel kellene függeszteni, hogyha egy adott állam káros adóügyi magatartást tanúsít. A washingtoni látogatásunk tanulságai szerint, hogyha például a TTIP megállapodás feltételeket határoz meg az adóügyi kezelés tekintetében, például a BEPS cselekvési terv végrehajtását, illetően az OECD részéről, Nos, láthattuk, hogy ott is jelentős az ellenállás a republikánusok részéről, illetve a kongresszuson belül a BEPS intézkedésekkel kapcsolatosan. Tehát, hogyha a republikánusok ellenőrzései kombinálódnak ezekkel a ö, ö, szabadkereskedelmi ellenőrzésekkel, akkor itt ö, a TTIP megállapodás láthatja mindennek a kárát, tehát ezeket a dolgokat egymástól elkülönítve kell kezel, kezelnünk. Nos, még három percem lenne, de ha óhatja, akkor itt most zárom is szavaimat. Elnök, köszönöm szépen, Luke úr. Philip Lambertsnek adok most szót. Mikrofonon kívüli hozzászólást hallhatunk. Fábio. Euh, köszönöm, nagyon kedves. Philip is always so nice. Philip mindig nagyon kedves hozzám, hogy pozitív hangnemben kezdjem. Köszönöm az előadóknak a kiváló munkát. Először is megnevezném a három legfontosabb kérdést, amelyeket én nagyon pozitívnak találok ebben a jelentésben. Először is a bejelentők védelme olyan téma, amely ről sok szó esik a véleményben, a tax egyben megbeszéltek alapján. Nagyon fontos, hogy a kimenő fizetések és a forrásadó ügyével is foglalkozik a jelentés. Ezek fontos prioritást jelentenek. Például Hollandiában eléggé vonakodnak az eljárási szabályzatcsoportban az ügy kezelésétől az olyas velem, amit meg kell vizsgálnunk, mert nem tudjuk elfogadni, hogy bizonyos pénzmozgások adozatlanul hagyják el a, az Európai Uniót. Harmadszor van egy nagyon érdekes ajánlás, nagyon jó ajánlás, amely nagyon bátor is, épít arra, amely a csoportomnak az egyik legfontosabb prioritása volt, vagyis, hogy valódi szankciók lépjenek életbe, például a bankok, pénzügyi intézmények engedélyének visszavonása, ha ők következetesen segítenek az adolányoknak az adóelkerülésében. A tax egyben is egy kicsit úgy értettük, úgy éreztük magunkat, mint a kívülállóként kellene ilyen követelésekkel élnünk, és most örülök annak, hogy a nagy többség támogatja. Ami a többi hiányosságot illeti két kérdéssel szeretnék foglalkozni. Először is nagyon érdekes feljegyzést olvastam, mert nem olyan jól olvasok franciául, de remélem nem értettem félre. A belga sajtóból hitelképes források beszélnek arról, hogy Luxemburgban arra készülnek, hogy szóban cseréljenek információkat, hogy el, tudják, el tudják kerülni az adó ügyi határozatok, illetve az adó megalapításoknak a cseréjét. Az adóparadicsomok kérdése nagyon fontos. Az amerikaiak megerősíthetik, hogy különböző politikai szögek, szemszögekből mindig ugyanaz a, az üzenet. Mezel Bean elmondta, hogy ne próbáljanak adóparadicsom listát összeállítani, hiszen a diplomáciában ez rémálom. A pénzügyminisztérium és a kongresszusi szolgálatok is azt mondták, hogy ha következetesek vagyunk, akkor eh, az eh, valódi tulajdonosra vonatkozó rendelkezések miatt az egész usa rá kellene rakni erre a listára. Amit a, az adminisztráció vezetője javasolt, hogy ne legyen országonkénti fekete lista, ez nem jelenti azt, hogy nem lesz országonkénti jelentés a legfontosabb adóparadicsomokról, és ezek közé az Egyesült Államok bizonyos szövetségi államai is beletartoznak. A patentboxsal kapcsolatosan lehetnénk sokkal ambiciózusabbak, a Nexus megközelítésen túl, túlléphetnénk, de az OECD világosan kijelentette, Párizsban, és egyébként az Egyesült Államok Minisztériuma is, hogy a szabadalmi és innovációs adókedvezmények rossz eszközök a kutatásfejlesztés elősegítésére. Korábban használták ezeket, de most már jobb eszközök is vannak. A parlamentnek bátorságot kell mutatnia, hogy ezt ki is mondjuk. Ami a dokumentumokhoz való hozzáférést illeti, Köszönöm Péternek, hogy felvetette a legfontosabb kérdéseket. Meglepődve hallottam, hogy a megszorításnak ilyen nagy hatása volt, hogy a bizottságnak bizonyos dokumentumokat ki kellett dobnia. Ezért is ellen, ellenzi az én frakcióm a megszorításokat, mert akadályozza a munkánkat. Kérjük a bizottságot, hogy a tanácsi jegyzőkönyveket kérjék ki a tanácstól, ahol ők elvesztették a jegyzőkönyveket. Én elég jól fel tudom túrni az elveszett dokumentumokat, mint Juncker úr esetében, úgyhogy én vállalkozom, hogy elmegyek a bizottság épületébe, beszkenelem a dokumentumokat, átküldöm őket. Ez az Európai Bizottságnak szól ez a felajánlás, és hogyha nem kapjuk meg a szükséges dokumentumokat, akkor nem tudunk megfelelő jelentést készíteni. Köszönöm. So you mentioned some... Uh, Köszönöm, Fábio. Elnézést, ez nem kapcsolódik a jelentéshez, de arról is tájékoztattak minket, hogy a konzultációs időszak uh, június közepén lejár. Ez nagyon fontos, hogyha meg akarjuk kapni ezeket a dokumentumokat. Az elnök, ezt megjegyeztem és említette a váratlan mellékhatásait a megszorításoknak, hogy nincs elég papír, lehet, hogy ez környezetvédelmi agája a bizottságnak. Úgyhogy ezzel Filip Lambertnek meg is adom a szót. Köszönöm, elnök úr. Ön itt megelőlegezte azt az észrevételt, amelyet jó magam is óhajtottam majd tenni, Angolul fogom folytatni. thank you to the two uh, co-rapporteurs. Frankly speaking, Köszönöm szépen. Nagyon remélem, hogy elkerüljük a ma délelőtthöz hasonló drámákat, ez nem volt nagyon konstruktív. Szeretnénk megfelelő többséget kovácsolni, ugyanúgy, mint a taxa egy esetében, ezen fogunk dolgozni. Egy-két megjegyzés a módosító kapcsán. Fabihoz hasonlóan mi is úgy gondoljuk, hogy hangsúlyozni kell azt, hogy milyen tanulságot vontunk le a dokumentumokból. Itt az anyagokhoz való hozzáférés volt a kulcs. Meg kell nézni, hogy mi az, ami működött, mi az, ami nem a magatartás kódexsel kapcsolatos munkacsoportban. A mandátum az operatív eljárások tekintetében, tehát le kell vonni a következtetéseket. Ugyanakkor azt is láttuk, hogy bizonyos üzeneteket szisztematikusan ellenéztek ugyanazok az államok. Tehát bizonyos ö, mintát látunk az EU-n belüli adóparadicsomok kapcsán. Másodszorban a taxa egy ajánlásait nyomon kell követni. A bizottságtól azt kértük, hogy a bejelentők védelme érdekében tegyenek valamit 2016. júniusáig. Már majdnem ott járunk, és még semmi nem történt. És őszintén megmondom, hogy amikor a bizottság nevében Marian Tyson szólt plenárison valamelyik nap, ugye e, úgy fogalmazott, hogy küszöbön áll a parlamenttel való kapcsolatfelvétel, hát ezt egyáltalán nem tudom támogatni. Ami pedig az európai államok szerepét illeti, ami a különböző területeket érinti. Oda kell figyelni az Európán belüli legnagyobb adóparadicsomokra. Ami pedig az állami támogatásra kapcsolatos vizsgálatokat illeti, döbbenetesnek tartom, hogy három tagállamot ítéltek el, és ezek közül csak egy nyitott számlát a pénz visszafizetésére Belgium és Hollandia még mindig nem gyűjti össze ezeket a pénzeket, ez pedig nem elfogadható. A bizottság döntését felfüggesztették, ezt pedig alkalmazni kell, tehát itt azt hiszem, hogy egyértelműen a törvény sérül, ez elfogadhatatlan, ezt mindenképpen meg kell említeni. Nem szeretném megismételni a közvetítők szerepével kapcsolatban elhangzottakat Fábio részéről, egyértelműen kell fogalmazni, hogy mit kell tenni, gondolok itt a szankciókra. Ami a szabadalmi adókedvezményt illeti, ez nem a K plusz F-et mozdítja elő, hogyha valóban az a célunk, hogy a kutatás és a fejlesztést, valamint az innovációt emeljük, akkor ezt adó kedvezményekkel tehetjük, nem általános adó kivételezési mechanizmusokkal. Véleményünk szerint a szabadalmi adókedvezményeknek mielőbb el kell tűnniük, de legkésőbb 2020-ig. Aztán azt mondjuk, hogy sajnálattal veszük tudomásul, tudomásul veszük, figyelembe veszük, Nos, azt hiszem, hogy sokkal határozottabban kell fogalmaznunk. Itt komoly dolgokról van szó. Nagyon sokan elvesztik a lelkesedésüket, illetve csalódottak. Azt látjuk, hogy dühösek az emberek, itt nem dühöt kell megfogalmazni a szövegeinkben, de határozottabb megfogalmazásra van szükség. Változást követelünk, változást kérünk, nem pedig azt mondjuk, hogy nagyra értékelnénk, hogyha figyelembe vennék a megfigyeléseinket. Tisztelt kollégák, ennyit tőlem, és úgy látom, hogy pontosan sikerült 5 percbe beleszorítani mindezt. Gratulálok! a tartalomhoz is, és a fegyelemhez is, hogy, ne, hogy nem szólt hosszabb ideig, mint amennyi ideje volt. Nos, itt inkább ö, politikai jellegű, mint diplomáciai megközelítésre van szükség. Most eszemét egy megjegyzés, önöket hallgatva a TAXE 2 esetében sikerült politikai hitelességünket megőrizni. A meghallgatások során, akik el akartak hozzánk látogatni, eljöttek, a multik, a bankok, és a parlamentközi konferenciára is, amelyet megszerveztünk. Négy parlamentközi konferenciát szerveztünk különböző keretekben, a 28 tagállam parlamentjai részvételével, és emlékeznek rá, hogy az első találkozón sokan kifejezték véleményüket, sokan azt kérdezték a vendégeink közül, hogy miért is avatkozunk ezen ügyekbe az Európai Parlament részéről, aztán a későbbi találkozók során pedig azt mondták, hogy együtt kell működnünk, és köszönték a meghívást, és akik az USA-ból érkeztek hozzánk, megállapíthatták, hogy az USA kongresszus, a szenátus, a képviselőház, a demokraták és a republikánusok soha nem vonták kétségbe az Európai Parlament politikai legitimitását, hogy ezen ügyeket felvessük velük egyenlő szinten. Tehát az elvi kérdésekben mérható egyetértés uralkodott közöttünk, és az amerikaiak örültek, hogy van egy európai tárgyaló partnerük, és kifejtették, hogy mely pontokat illetően nem értenek együtt velünk, de annak mindenféleképpen örültek, hogy európai tárgyaló partnerük van, ez a mi szerepünk, és Philip Lambertsel együtt úgy vélem, hogy politikusként tudjuk kifejezni véleményünket, hogyha hitelesek akarunk lenni politikai partnereink szemében. David Kobernek adok szót az IFDD részéről. Uh, Köszönöm szépen. Remélem, hogy ugyanezt az Egyesült Királysággal kapcsolatosan nem tudják megcsinálni, mert ebből az egész értelmetlenségből kilépünk. Ami a közös konszolidált adóalapot illeti, ez egy rettenetes elképzelés, a vállalkozásokat kevésbé versenyképessé teszi. A harmonizáció a vállalkozási adó területén úgy tűnhet, hogy ez az egyik módja annak, hogy elkerüljék a nagy cégek az adófizetést, de igazából a cél az az, hogy növeljék az adókat ezekkel a javaslatokkal. Végső soron az egyes adófizetők fizetnek többet, hiszen a cégek ezt tovább hárítják az adófizetőkre, a vásárlókra. Az alacsony vállalati adó, társasági adós országokkal, mint az Egyesült Királyság vagy Írország nem tudnak versenyezni a szocialista országok. Versenyképes környezetre van szükség a vállalkozások támogatása érdekében. Mi ezt sikeresebben tettük, mint az EU többi része, és nem akarjunk belemenni ebbe a kiterjedt ellenőrzésbe. Az adó elkerülés elleni csomaggal kapcsolatosan azt tudni kell, hogy az Egyesült Királyság és Skócia jogszabályai észszerű intézkedéseket tesznek az adóelkerülés ellenében. Any more tax than is absolutely necessary. General rules. Az általános szabályok az adó elkerülés ellen, ahogyan az EU javasolja. Ezzel kapcsolatosan a bizottságnak nagyon nehéz dolga lesz, hiszen megpróbálják megfélemlíteni az eh, a mindennapi adófizetőket. Fel akarják használni az államokat azon államok eh, olyan egyénekkel szembe, akik nem eh, tudják megfizetni a drága ügyvédeket. Egy szerűsített rendszerre van szükség, hogy mindenki pontosan tudja, hogy mennyi adót kell fizetnie, ezek a bonyolult szabályok csak megrémítik az egyszerű embereket. Meg akarom akadályozni, hogy az EU adóazonosítóra javaslatot tegyen ez a bizottság. Az EU megrettent a brit referendumtól, de hogyha elég örültek vagyunk, hogy az Európai Unióban maradjunk, akkor ennek is következményei lesznek ránk nézve. EU-ra kiterjedő forrásadót javasolnak, és koherent, koherens adópolitikát. Ami a legszörnyűbb, a globális nyilvántartásra is javaslatot tesznek a trösztök és vállalatok esetében. Ez az EU szintű vagyonadónak az alapját képezheti, ez még inkább megalapozza a Brexitet. Én eh, ennek a fenyegetés, erről a fenyegetésről tájékoztatni fogom a brit közvéleményt, ami ellenében van annak, hogy eh, bővüljenek a vállalkozások és foglalkoztatást bővítsenek. Ezért van szükség a Brexitre. Remélem, hogy a britek meghallgatják ezt és felismerik, az értelmetlen mi voltát. Köszönöm. If, if that is the case, we will miss you. Hát ha így lesz, akkor nagyon fog hiányozni. A pénzünk biztos hiányozni fog. Ebben biztos vagyok. Ebben az egész értelmetlen Európában a pénz azért hiányozni fog. Ne beszéljünk a franciáknak az EU pénzekről. A francia adófizetők egy milliárd eurót fizetnek be a közös kasszába. Ezt... Okay. okay. Uh, És mindezt a franciák helyett teszik. Bernard Mono következik az NF nevében. Nem fogok a franciák kilépéséről beszélni. Jelentéstevő úr, először is gratulálni szeretnék a munkái Az NF kötődését ismeri a szuverenitáshoz a bizottsággal szemben. Uh, amikor az országok szuverenitását akarja a bizottság csökkenteni. Van egy egységes belső piac, az tőke szabad áramlásával a LuxLeaks és a Panama Paper botrányok, az Apple, Starbucks, IKEA és más botrányok arra erős felépésre köteleznek. Az ENF a TAX egy jelentés mellett szavazott, itt, hogy lépjünk fel az adó kikerülés, csalás, agresszív adótervezés ellen az automatikus adatcsere esetében is ez volt a helyzet, vagy az üzleti tiltok Svájc, Liechtenstein ellen felépést, illetően és az országonkénti beszámolás esetében. Itt van a hat intézkedés a jövőbeli irányelvet illetően. A TAX 2 szakbizottság tagjaként kicsit zavart keltett tehát bennem, hogy mennyire bő beszéd ez a dokumentum, egyre több felelőst hallgatunk meg, bankok, vállalatok, adótanácsadó cégek képviselőjét. A Panama Paper botrány megmutatta, hogy folytatnunk kell munkánkat. Tehát ezek a legitim erőfeszítések nem lehetnek ürügyek arra, hogy adógyi uniót alakítsunk ki, ezt ellenezzük. A TAX 2 jelentés első változatát illetően szeretném meghúzni a vörös vonalat az NF frakció nevében. Nos, ez a jelentés patrióták szemmel részben elfogadhatatlan, hiszen itt az egyhangúság elvét vonja kétségbe fiskális ügyekben, és az adó ügyekben az országok nemzeti szuverenitását is csökkenti. A tanács felelősségére világosan rámutat a jelentéstevő. A közvetítők felelőssége nagy ezen botrányok során, és itt egy hatékony lobbyról is szó van a bizottság és a tanács esetében, akik úgymond kifehérítették ezeket az ügyeket, de nekünk fenn kell tartani a nyomást, szankciókat kell alkalmazni azokkal szemben, akik például az adótanácsadók vagy ügyvédek az adókikerülést szorgalmazták. Erős védelemre van szükség a közérdekű bejelentők esetében. Franciaország ugyan már jogszabályt alkotott ezt illetően itt az új gyakorlatokat illetően mindenféleképpen megpróbálják majd megkísérelni az Európa által megfogalmazott új jogszabályokat. Előbe kell menni ezen rossz gyakorlatoknak, és meg kell előzni a multinacionálisok adók kikerülését. Még egyszer ismétlem, hogy a bevétel kiesést illetően ezeket be kell szedni, ezeket a kivétel, kiesett adóbevételeket, és a jelentésnek ezt ajánlania kell. Bizonyos toleranciát illetően ez egyfajta prémiuma lenne a csalásoknak, például a Google-al szemben. Egy szélesebb keretbe kell helyezni ezt a vitát, és ki kell emelni, hogy az adó kikerülés oka az is, hogy az államok hanyagul lépnek fel, és költségvetési politikájuk nem megfelelő. A gazdasági szereplők mindenképpen megpróbálják kikerülni az adót bizonyos állami hívek miatt. Itt tehát mindenféleképpen újra legitimizálni kell az állami politikákat, optimalizálni a kiadásokat, és a vállalkozókat kell segíteni. Nagy érdeklődéssel várom az eszmecserét, jelentéstevő úr. Elnök, köszönöm. Mint ahogy mindenki fegyelmezett volt, most meghallgathatunk néhány felszólalt a KSDI forduló keretében. Kérem, hogy mindenki maximum három percben szóljon. Gunnar Hökmark következik. Thank you very much. <clears throat> First of all, uh... Köszönöm szépen. Először is én is osztom az ön véleményét, elnök úr. Az egyik legdrámai következménye a Brexitnek az lesz, hogyha olyan emberek eh, eltűnnek innen, mint amilyen ön is, tisztelt kolléga. Itt vagyunk, itt merünk lenni. Valóban a Brexitnek ez lesz az egyik nagy deficitje, hogyha ilyen karakterek, ilyen e, e sze, e, személyiségek nem lesznek majd közöttünk. Tisztelt elnök úr! Én is köszönettel tartozom a jelentéstevőknek, de azt is el kell mondanom, hogy amikor európai adóügyi kérdésekről beszélünk, akkor pontosabban kell fogalmazni. Először is nem kérhetünk jogszabályt. hogyha nem követjük ezeket a törvényeket. Bizonyos elképzelések illegálissá kívánják tenni azt, ami legális, ez pedig nem működik a jogállamiságban. Különbséget kell tenni az adócsalás, a, a büntetendő adóelkerülés, illetve az általános adóelkerülés között. Hogyha van lehetőség adóelkerülésre, akkor úgy kell jogalkotásokat hozni, hogy a kiskapukat, kiskapukat bezárhassuk. Tehát a jogállamisághoz ragaszkodnunk kell. Második megjegyzésem, azt, azt ismerjük, azt a, azt a megfogalmazást, hogy, hogy az európai üzleti világ csal nem fizet adót, ez nem igaz, nem így lehet munkahelyet teremteni, nem így vonzhatjuk ide a vállalkozásokat. Nem az a helyzet, hogy máshol alacsony az adószint. Nem csak erről van szó, de tudjuk nagyon jól, hogy 10-15%-kal magasabb az adóráta, az adókulcs nálunk, mint bárhol máshol a világban. Ez pedig azt jelenti, hogy a globális nagyvállalatok ehhez alkalmazkodni fognak, ez a piac, ez a verseny. De abban biztosak lehetünk, hogy akik a feltételes adómegállapításokat kihasználják, és ezt mindenképpen büntetnünk kell, de emlékeztessük magunkat arra, hogy itt nagyon magas az adóráta az Európai Unióban. A tagállamoknak követniük kell a, kö a törvényeket és a szabályokat, nem szabad új kiskapukat teremtenünk ezek kapcsán. És végül, tisztelt elnök úr, ne kapcsoljuk ezt a szabad kereskedelemhez, mert különben elveszítjük azt a lehetőséget, hogy a globális fejlődést befolyásoljuk. Köszönöm, Péter Zéman következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőknek a mostani anyagért, amely a taxa egy ügyet folytatja. Ami a bejelentőkkel kapcsolatos jogszabálytervezetet illeti, még mindig várjuk a bizottság javaslatát, ami pedig a szabadalmi adókedvezményeket illeti, valóban aktívabban kell föllépnünk ezzel kapcsolatban. A TAXE egy keretében az OECD-vel találkoztunk Párizsban, és ott egyértelműen elmondta az OECD, hogy az ő véleményük szerint a szabadalmi adókedvezményeket egyszerűen meg kell szüntetni. A kutatás és fejlesztés előmozdítása másképp is elképzelhető, egy olyan formában, amely az adózást nem érinti károsan. Tehát nem szabad hagyni, hogy ezek káros hatást fejtsenek ki, hanem egyszerűen meg kell szüntetni a szabadalmi adókedvezményeket. Szerintem nagyon fontos, hogy ez az elképzelést folytassuk. Ezen kívül fontosnak tartom azt is, hogy valamilyen közös fekete listát állítsunk föl, amely Európai Uniós tagállamokat is tartalmaz abban az esetben, hogyha ezek adóparadicsomok. De bizonyára sokat fogunk még erről beszélni, sok eszmecserére kerül majd sor, hasonlóképpen az eddigiekhez. Azok, akik az adófizetőket a leginkább károsítják, eh, nos, azok a retorikai fogásokkal élnek, hogy a szegényeket védik, hogyha tehát valaki elkerüli az adókat, az tulajdonképpen a kisembert károsítja, tehát hogyha ezeket a retorikai szólamokat hallgatjuk, nos, szerintem sok téves elképzelés elhangzott már ennek kapcsán, de retorikai szempontból érdekesek ezek a fogások. Elnök, köszönöm, Peter, újfent! Bent Lukénak adok szót. Köszönöm, elnök úr. A withholding szöveggel kapcsolatosan forrásadó. Nos, itt egy EU adónemet gondoltak ez alatt a koncepció alatt, de itt a jogalap az nem helyes, hiszen itt 28 különböző forrásadó, nemzeti forrásadó kialakítására lenne lehetőség, de ez az adórendszer átláthatósága szempontjából nem szorgalmazandó. A kiskapukat kell bezárnunk a nemzeti adórendszerekben, amelyek okot adnak arra, hogy egyáltalán egy forrásadón elgondolkodjunk. Itt arról van szó, hogy egy minimális adóztatást kell követelnünk. Ez egy hatásköri kérdés, amit kritikusan kell megítélnünk. Az adó az EU-nak nincs adó ügyi hatásköre, nem avatkozhat be az adóztatásba a tagállamok szintjén. A szabadalmi adó kedvezményeket a EU szintjén be kellene tiltani. Ez a nemzetállamok adóhatósági hatásköre egyébként. Az adó, a szabadalmi adókedvezményekkel szemben egyébként én kritikus vagyok, inkább a kutatás fejlesztés támogatása lenne az üdvözlendő. Tehát ezzel mindenféleképpen a patentboxok ellen fel kell lépni. Egy koordinációs központot kellene létrehozni, ez szerepel a szövegben, hát inkább hagyjuk az új hatóságot, vagy az új hatáskört, amelyel az EU nem rendelkezik. Ehelyett inkább azt kell szorgalmaznunk, hogy a magatartási kódexel foglalkozó munkacsoport hatásköreit erősítsük, ami egyébként felmerül ebben a jelentésben is. Végezetül még két dolgot említenék, ahol kicsit félek attól, hogy kicsit elefántként mozgunk a porcelánboltban, ugyanis itt szó esik egyrésztről a nyilvántartásról, a vagyontárgyak nyilvántartásáról, amelyekkel egyének, cégek vagy más intézmények vagy vagyonkezelő alapok, alapítványok rendelkeznek, amelyhez az adóhatóságok teljes mértékben hozzáférnének, ahogy a jelentésben ez szerepel. Ez arra lenne egy jó eszköz, hogy a tőkét elijesszük úgymond az EU-tól, és ezt nem szabadna megtennünk. A tőke mobilis, tehát hogyha itt elkezdjük a nagy nyilvántartást létrehozni, amely az adóhatóságok szemre hozzáférhető, akkor a tőkének más lehetősége is van, hogy az EU-n kívül letelepedjék. És az utolsó pont, elnök úr, azonnal zárom is szavaimat, az USA-ban világossá vált, hogy támadásként érzik, ha az OECD részéről, vagy az EU részéről a BEPS intézkedésekben megállapodnak velük, ugyanakkor azon jóval túllépnek, túllépünk. Ez az USA hajlandóságát károsíthatná, hogy a jövőben az anti-BEPS intézkedésekről velünk tárgyaljon. Tehát itt egy kicsit óvatosabb lennék a mi szorgalmunkkal, hogy az OECD anti intézkedésein túllépjünk, nem azért, mert ezek rosszak, hanem nem szabad becsapnunk azokat az ajtókat, amelyeket inkább nyitva kellene tartanunk, hogyha az adó elkerülést hatékonyan el akarjuk, le akarjuk küzdeni. Köszönöm a több időt, elnök úr. Nos, az utolsó felszólaló Urtasun úr a eljárás keretében, a zöldek nevében. Elnézést kérek a többiektől, de már nincs több időnk. Merci, Monsieur le Président. Uh, just to add, uh, Csak mentioned, well, I think firstly that, uh... Csak szeretném a kollégám felszólását kiegészíteni. Köszönöm az előadónak, hogy ezt a kulcskérdést felvetette. Annak is tudatában kell lenni, hogy a közvélemény leginkább azon ütközik meg, being on trial right now. So this is something that the, the, the message on that particular point of the parliament. Hogy ezzel kapcsolatosan uh, nagyon uh, hangsúlyos véleményt kell megfogalmazni a, a parlamentnek. Ami az országlátás látogatásokat illeti Ciprus és Egyesült Államok, itt felmerülnek a pénzmosás problémái, várhatunk uh, ezen pontok hangsúlyozására módosítókat, másodszor a harmadik országok fekete listázása, itt nem csak az információ cserére kellene alapozni, hanem a fekete listánál különböző adóügyi rendtartásokra is ki kell térnünk, ez közös cél. Harmadik pont, hogy mi a kapcsolat az adózás és a szabadkereskedelmi megállapodások között. A jelentésben van egy záradék, amely kimondja, hogy jó kormányzási záradéknak kell lennie a szabadkereskedelmi megállapodásban. Ennél tovább kell mennünk, például egy ellenőrző listával. Még mielőtt az EU megerősít egy kereskedelmi megállapodást, meg kell győződnie arra, hogy az automatikus csere zajlik az adott országgal. Az Egyesült Államok még nem kötelezte el magát, erre emlékeztetném önöket. Végül pedig az Európai Beruházási Bank tevékenységeivel kapcsolatosan az EP plenáris ülése többször kérte hogy ne legyenek különleges joghatóságok. EIB jelentésekben, éves jelentésekben többször is szerepel, ez nagyon fontos, és itt is várhatóak módosítók a frakcióm részéről. Köszönöm, elnök úr. Merci bien. Köszönöm. Uh, have no time left. For... A point of order? Or... Ügyrendi kérdésben? Tájékoztatásként. Úgy gondolom, hogy uh, amikor arról beszélnek, hogy nyilván tartanák az emberek vagyonát, ez alkotmányellenes volna az Egyesült Királyságban. Nem engedjük, hogy az állam beavatkozzon a magánügyekbe. Ez tehát az Egyesült, vagy az Egyesült Királyságban alkotmány ellenes lenne, úgyhogy mindenképpen elleneznénk ezt a megoldást. Nagy-Britániában az a probléma, hogy nincsen írott alkotmány. Igen, de nagyon jól el vagyunk nélküle. Amikor Európa többi része diktatúrába fulladt, akkor mi nagyon jól el voltunk az alkotmányon. Nem a brit demokráciát akartam kritizálni, így az elnök. Tisztelt jelentéstevő úr, milyen következtetéseket volna ebből az igen gazdag és gyümölcsöző vitából, amiért mindenkinek köszönetet szeretnék mondani? Nos, köszönöm elnök úr, először is Danuta Hübner megjegyzéseire reagálnék a bejelentőkkel kapcsolatban valóban határozottan fogalmazunk, és azt hiszem, hogy mindannyian ugyanazt képviseljük. Ami az EU-USA együttműködést illeti, valóban többen részt vettünk a múlt heti utazáson, szerintem nagyon is gyümölcsöző volt a vita. Egyetértek az elnökkel, ez egy jó kiinduló pont globális megközelítésre van szükség eh, ahhoz, hogy hatékonyak legyünk, és ehhez pedig fontos, hogy az USA mellettünk álljon partnerként. Nagyon jó tárgyalásokat folytatunk az adminisztrációval, a kongresszussal, és így tovább. Szerintem ez egy jó kiinduló pont. Nagyon sokan többször is ellátogattunk az OECD-hez, egyértelműen elmondták, hogy az adókedvezmény szabadalmi adókedvezmények nem megfelelő gazdasági politikát képviselnek, ezt többször leírták, ez egy hivatalos álláspont. Közgazdászként értjük, hogy miért, hiszen ez nem hatékony megoldás a beruházások esetében, sokkal könnyebb az, hogyha ha a támogatást nyújtunk, hogyha már ezt választjuk. Tehát egyetértek a kollégával ebben a kérdésben. Azonban el kell mondani, hogy a regiszterrel kapcsolatos megbeszélések esetében arra jutottunk, hogy bizony problematikus az, hogyha az adóhatóságok ehhez az információhoz hozzáférnek, hiszen végül is, hogyha valaki jogszerűen működik, akkor ezzel nincs, problémá, nincs problémája azzal, hogy az adóhatóságok belelátnak az ügyletekbe, illetve azt kérik, hogy fizessük meg az adót. Itt akkor van gond, hogyha valaki, re, valakinek rejtegetni valója van az adóhatóságok előtt, ez pedig elfogadhatatlan, legalábbis politikailag ezzel egyetértek. Aztán, ami a szabadkereskedelmi beszélgetéseket vagy tárgyalást illeti. Nos, nagyon sokat beszéltünk az egységes piacról, a tőke szabad mozgásáról, és azt hiszem, hogy bizonyos cégek ezt kihasználták káros adózási gyakorlattal. Ami a globális kérdéseket illeti, támogatom az igazságos és szabad kereskedelmet, hogyha ezt biztosítjuk, akkor legalábbis arra számíthatunk, hogy a nagy cégek valóban befizetik majd a szükséges adókat. Szerintem ez nyilvánvaló, de természetesen lehet ezzel nem egyetérteni. A külső dimenzió kapcsán hangsúlyozni kell, hogy a jó kormányzás és a megfelelő adópolitika kulcsfontosságú. Ebben a kérdésben pedig nem értünk ugye egyet. Annyit szeretnék mondani, hogy valóban szorosan együtt kell működnünk a bejelentők kapcsán. Ahogyan elmondta, te is nagyon fontosnak tartom, hogy ebben a kérdésben előre lépjünk. Fábio, köszönöm a megjegyzéseket. Figyelembe vettem a kritikus hangvételűeket is, és majd visszatérünk ezekre. Philip Lambert kapcsán is ugyanezt mondhatom. Philip már elment, ő is megemlítette a bejelentőket szerintem elég határozottan fogalmazunk, ami pedig a szabadalmi adókedvezményeket illeti, ebben egyetértünk. Ami pedig Belgium és Hollandia ügyét illeti. Ez a két ország továbbra is folytatja káros gyakorlatát a bizottsági döntés ellenére. Igen, ezzel mindenképpen foglalkozni kell, ezt már megemlítettük a taxa 1-ben. A bizottság döntése után Kicsit ellentmondásos volt a helyreállítás, illetve a visszafizetés. Oda kell figyelnünk, hogy a káros adózási politikát folytatókat ne hozzuk kedvezményezett helyzetbe, hanem inkább büntessük meg. Monó kollégának mondom, hogy az adó elkerülési csomagot ugye üdvözölte, de hogyha jól nézem a szavazási listát, akkor itt tartózkodott az ENF, pedig azt hallottuk, hogy mellette szavazott. Lehet, hogy az én hibám, lehet, hogy félreértettem, de szerintem ez nem a megfelelő támogatás. Mindenképpen pozitívan kell szavaznunk ebben a kérdésben. Érdekes volt tehát a további lépéseket vázoló eszmecserő, eszmecsere, és a társ jelentéstevővel együtt meg fogjuk nézni majd a jelentés javítására vonatkozó megjegyzéseket, illetve javaslatokat. Mindenkitől azt kérem, hogy folytassuk a szoros együttműködést, és nagyon remélem, hogy egy kiváló jelentést tudunk majd összeállítani. Nincs több időm, letelt az öt perc, annyit szeretnék még elmondani, hogy az adópolitika tágabb értelemben Európai Uniós kérdés, persze tagállami kompetencia, de egy belső piacban dolgozunk a tőke szabad mozgásával, és ez azt jelenti, hogy az adógyi kérdésekben a hatékony adóztatás tekintetében szabályokra van szükség. Szerintem ez nagyon fontos, és erről szól a bizottságunk, erről szól a jelentés. Merci beaucoup, monsieur Köszönöm, jelentéstevő úr. Nos, azt hiszem, hogy eh, ahogyan tehettük, a TAX egy szakbizottság munkával és eh, tisztelettel adózom Eliza Ferrerának, a képen elhagyott minket, aki részt vett az ülésünk első részén, és Mihály Toyrernek is tisztelettel adózom ezért az első jelentését, tehát eh, egyensúlyt kell találnunk a merészség és a valóság között. Ha nem vagyunk elég merészek, ambiciózusok, senki nem hallgat majd ránk, és Film Lamberts ajánlását illetően a ö, terminológiánk szilárdságát illetően, amely politikai és diplomáciai jellegű is kell legyen, ez nagyon üdvözlendő. Ugyanakkor realistának is kell lennünk, és fel kell keltenünk a közvélemény figyelmét, és meg kell érdemelnünk, hogy meghallgassanak minket a politikai kapcsolat felvétel parlamentközi szinten, az unión belül, az OECD berkeiben, az USA kongresszusával. Nos, ezek során az volt a benyomásom, két, kettős benyomásom volt, részről van egy politikai szándék, vagy politikai kötelezettség, azt illetően, hogy előre lépjünk, és haladjunk ezen illegális gyakorlatok és jogszabályok ellen. Ez tehát egy politikai kötelezettség vállalás. Ugyanakkor az a benyomásom, hogy az OECD javaslat egyfajta egyensúlyi pontot képez, nem mindenki ért ezzel egyet. Egyesek nem érzik ezt elég ambiciózusnak, mások szerint túl messze megy. Az én véleményem az, hogy végeredményben a tagállamok, a kormányok, illetve nemzetközi szint részvételével egy olyan szintre juthatunk el, amely az OECD BEPS cselekvési tervéhez hasonlít. A bizottság bizonyos pontokon tovább lépett ettől, és a mi jelentésünk is bizonyos pontokon tovább lép ettől a szintől. Meglátjuk, hogy a második jelentésünkben mit javaslunk. Azt hiszem, hasznos így mérlegelni a dolgokat, nem mindenkiért természetesen egyet az általam mondottakkal. És mindezt ki kell egészíteni a következő megjegyzésekkel. A Panama Papers botrány óta van egy újfajta lendület, amely a kormányok az államok szintjén megjelent. Tetszem. Most ország részvételével volt egy londoni csúcs találkozó, ennek keretében, vagy ezt követően számos kormány bejelentette, hogy ez egy nagyon érzékeny téma, például a haszonhúzók kérdésköre, akár a Shell Company, akár a vagyonkezelői társaságok, és megszavaztak egy törvényt, mely szerint a tájékoztatás bizonyos esetekben kötelező és nyilvánosságra hozandó. Tehát nyilvánvaló, hogy van ez a lendület, amit fenntartottunk a tax, egy tax kettő munkája során is, és a botrányok ebben kulcs szerepet játszottak. Próbáljunk ebből profitálni, hogy olyan megoldásokat alakítsunk ki, amelyek jó megoldások, nem ellentétesek a vállalatok fejlődésével, versenyképességével, ugyanakkor összhangban vannak az adőgyi igazságosság és az egyenlő játékfeltételek elvével az EU-n belül és azon kívül. Más aktualitásra visszavezethető példa, itt Párizsban több tucat adó felügyelő szállta meg a Párizsi székhelyét a Google-nek, hogy ott egy fajta házkutatást tartsanak a Google székhelyénél, azt illetően, hogy a francia adóügyi jogszabályokat ez a multi betartja-e. Tehát számos kezdeményezés van ezen a területen, és meg kell találni a helyes egyensúlyt, és nekünk játszanunk kell a saját szerepünket ebben az ügyben. Ami pedig az ütemtervet illeti, egy, megállapodtunk a találkozók időpontjában a két jelentéstevő és az árnyék jelentéstevők részvételével, ez az önök dossziéjában megtalálható ez az ütemterv, tehát június másodika, vagy hatodika Strasbourgban, hetedike, kilencedike, tizenharmadika és esetlegesen tizenötödike. A módosítók benyújtásának határideje tehát későbbre ö, került, ö, május 31-e ez, ez egy plusz hetet biztosít számunkra, 12 óra tehát ez, és ö, a koordinátorok ajánlásait követve a ö, dokumentumok ö, olvasására kitűzött határidőt, tehát meghosszabbítjuk, illetve erre való vonatkozó kérelmet fogunk benyújtani, és a Taxi 2 szakbizottságban a szavazást pedig június 21-re tűztük ki. Aztán plenárisan kerül majd elfogadásra az az anyag. Nagyon pontosan tartottuk magunkat az itt tervhez. Most két percre felfüggesztem az ülést, hogy csatlakozhassanak hozzánk Meköven elnök asszony, valamint a Devel szakbizottságbeli kollégáink. Az ülésünk folytatása az most tehát